Meine Damen und Herren, darf ich Sie herzlich zur... Kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket ezen a korásti ülésen. 21 óráig be kéne fejeznünk a munkát. Már csak azért is, mert nagyon szép nyárias este van kint. vitatja valaki a napirendet, nem látok ilyet, elnöknek nincs közleni valója. Van-e bárkinek kifogása a jegyzőkönyvekkel szemben? Ezek egyébként történelmi értékű jegyzőkönyvek, hiszen október 19-i keltű például az egyik. Ich äh, Frau Sekretariatsleiterin. A titkárság vezetőt kérdezem, hogy jövőben lehetne egy kicsit hamarabb ezeket a jegyzőkönyveket megírni. Sőt, szeptember 22-e dátumunk is van. Tulajdonképpen már egy éves jubileumát ünnepeljük ezeknek az üléseknek. Nos, akkor elfogadtuk őket, ugye? Jó akkor a kereskedelmi és beruházási stratégia témát fogjuk tárgyalni. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt egyáltalán tárgyalhatjuk. Végre valami jövőbe mutatót. Van-e az előadó részéről ezzel kapcsolatban bármilyen megjegyzés? Nincs. Akkor szavazunk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító két részben. Első rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Második rész, mint kiegészítés, szabadandó neki támogatja ellene. Tartózkodás elutasítva ez is. Nem kell ellenőrizni, ez egyértelmű volt. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es, két részben, de az első részről nem kell szavazunk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kitámogatja a egész módosított szöveget. Plusz 1. Die Abstimmung ist geschlossen. Ha? Und äh, Lezárom a szavazást. 46-3 arányban. Hét tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok. Most így a 21 órás célhoz egy kicsit közelebb kerültünk. Következő napi rendi pont. A 2010-es ajánlások végrehajtása szociális és környezeti emberi jogi és vállalati felelősségi területen. Quisthout Ró volt hogy az előadó. Itt van esetleg? Nincs érthető okokból. Talán nem tudják. Kisztát Rovol hogy férje nemrég halt meg néhány nappal ezelőtt, és ezért nincs most itt. Ki képviseli őt például? Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk,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 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette egyértelmű volt. Most azt mondja az elnök, hogy 56-os kompromisszum. Ezt sokan vitatják, mert nincs ilyen. Újra szavaztatja az 56-os módosítót, úgy tűnik. Elutasítottuk kis szavazatkülönbséggel, amit látják, ugyebár. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es módosító mellette ellenátar tózkodás. Na ezt viszont ellenőrizni kell. 57-esről szavazógéppel. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 34-2. Bei 20 Enthaltung. 20 tartózkodás mellett. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas módosító két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Kilences mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikus szavazás következik a módosított szöveg egészéről. Mit? 44-9 arányban, három tartózkodás mellettel, mellett elfogadtuk. Gratulálunk! az előadónak. Ennyi volt a szavazás. Akkor a Türkmenisztáról szóló közös vita következik, három jelentés csatlakozik hozzá. Manyeszku asszony, az előadónk. Ramona, where are you? Thank you, Chair. Yeah, I'm here. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, itt vagyok. Örülök, hogy lehetőségünk van arra, hogy beszéljünk erről a kérdéskörről. Nagyon ellentmondásos remélhetőleg holnap ilyenkor már pozitívabb megközelítést fogunk tapasztalni, figyelembe véve a geopolitikai környezetet. Ez a partnerség és együttműködési megállapodás 98 óta tárgyalás alatt áll, ez már nagyon régen volt, talán idén sikerül véglegesíteni, és az Európai Parlamentnek is ratifikálni. Az össze, a, szinte már minden érdekelt állam ratifikálta ugyanis. Egy állásfoglalást javaslok, hogy ezzel kísérjük ezt a PCA-t, a partnerségi és együttműködési megállapodást, nem nagyon hosszú, azért, mert az alkalmazandó eljárásra vonatkozhat csak, de én is és a kollégáim is módosítókat fogunk benyújtani. Úgy vélem, hogy ez az állásfoglalás nagyon fontos, mutatja azt, hogy milyen körülmények között ratifikálják ezt az egyezményt. Fontos eszköz az Európai Parlament számára, de nem csak nekünk, hanem a külügyi szolgálat és a bizottság számára is. És mi, mint Európai Parlament, ezt az eszközt felhasználhatjuk arra, hogy nyomon kövessük az egyezmény végrehajtását Türkmenisztánban adat és jelentés kérelmekkel. Több ülést tartottunk Szorosan együttműködtem az emberi jogi civil szervezetekkel, akik nagyon aggódnak a türkmenisztáni emberi jogi helyzet miatt. Ahogy mondtam, több ülés volt tehát, sokat segítettek. mert hasznos információkkal és dokumentumokkal láttak el bennünket. A külügyi szolgálatnak is szeretnék köszönetet mondani, illetve Burján úrnak, az EU közép-ázsiai különleges képviselőjének. Nem csak számomra, hanem mindannyiunk számára, az európai parlamenti képviselők számára fontos volt az, hogy világos és pontos képet alkothassunk Türkmenisztánról. A partnerség és együttműködési megállapodás, amelyet egyébként az állásfoglalás tervezetben ratifikálásra ajánlok a parlamentnek. Fő, öt fő aspektusát látom ennek. Nagyon röviden most szeretném hangsúlyozni ezekből, különösen az emberi jogi helyzetet, és a nemzeti cselekvési tervet, amelyet Türkmenisztán elfogadott. Biztosítanunk kell, hogy ez a cselekvési terv fog tartalmazni rendelkezéseket egy nyomon követő mechanizmusról, melynek révén a rendelkezések végrehajtásáért az illetékes hatóságok jogilag felelősségre vonalhatóak lesznek. Úgy gondolom, hogy olyan megközelítésre van szükségünk, amelyet rászabunk a türkmén valóságra. Nem alkalmazhatunk általános stratégiát, ezért üdvözlöm az új stratégiát, közép-ázsia stratégiát, amely konkrétan kimondja azt, hogy ez összes stratégiát az illető ország sajátosságaira rá kell szabni. Ez újdonság, és sokat fog segíteni Türkmenisztán esetében is. Olyan országról van szó, amelynek sajátos problémái vannak, különösen az emberi jogok tekintetében, és úgy gondolom, hogy főleg az oktatásra kéne összpontosítanunk, annak érdekében, hogy a jó partnerség alapjait fel tudjuk építeni. A hibáinkból fogunk tanulni. A más országokkal kapcsolatban elkövetett hibáinkra gondolok, például a keleti partnerség országai kapcsán. Ezekből a tanulságokból tehát tudunk tanulni, és remélhetőleg a hibákat nem fogjuk ismét elkövetni. Szeretném azt is megemlíteni, hogy jó, hogy van egy emberi jogi cselekvési terv Türkmenisztánban. Ezt a kormány hozta létre. Nagyon fontos, hogy mi a saját eszközünkkel ennek a végrehajtását tudjuk ellenőrizni, és ez az egyezmény eszközt ad a kezünkbe, hogy a végrehajtást nyomon tudjuk követni. Nagyon jó pozitív lépést látunk, el is fogjuk ezt ismerni, hogy mennyire jó ez a nemzeti cselekvési terv. A kormány dolgozta tehát ki. De nincsenek hozzá kötött kötelező érvényű feltételek, ahogy szerettük volna. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy legyenek feltételek, hogy nyomást tudjunk gyakorolni a kormányra az emberi jogi reform végrehajtására, akkor szükségünk van erre az Európai Uniós eszközre, aminek a szerepét betöltheti a partnerségi egyezmény. A másik aspektus, amire utalnék, semleges állam, Türkmenisztán, és ebben a térségben nagyon fontos stratégiai szerepet tölt be emiatt több nemzetközi szervezetnek is tagja. Ez is mutatja, hogy nagyon komoly nemzetközi erőfeszítéseket tesz, a globális fejleményekre reagál. Türkmenisztán maga választja a szövetségeseit. Egy olyan ország számára, amely nem akar sokat változni, észszerű olyan társakat választani, olyan szövetségeseket választani, akik nem kötik sok feltételhez az együttműködést. Ezt érdemes érteni. Most lehetséges, hogy ez egy lehetőség Európa számára, hogy nagyon is világosan meghatározzuk a mi kötelezettségvállalásunkat Türkmenisztán felé, az, hogy mi szeretnénk partnereik lenni és persze ehhez kapcsolhatjuk a mi feltételeinket, amelyek az értékeinket tükrözik, és partnerként a mi kéréseinket tartalmazzák. A harmadik pont. A civil társadalom képviselői Türkmenisztánban most kaphatnak a tevékenységükre támogatást tőlünk. Ez is egy olyan aspektus, amit nem szabad elfelejteni. Számos szövetség társasága alakult 2013 és 15 között. Tevékenységük bizonyos területekre korlátozódik, például a fogyatékossággal élő személyek támogatása, migránsok, környezetvédelem, ember csempészet áldozatainak jogsegélye és kapacitásépítés a civil társadalomban. A PCE megállapodáson keresztül, amit most ratifikálásra javaslunk, tudjuk támogatni ezeket a szervezeteket folyamatosan, és tudunk nekik a növekedésben segíteni. És ez csak a kezdőpont, ahonnan tovább tudjuk ösztönözni a civil társadalom és az emberi jogi aktivisták megjelenését az országban. Van egy kétoldalú, vannak kétoldalú együttműködési programok is Türkmenisztánnal. A külügyi szolgálatnak van néhány programja, folyamatban van, vannak ezek, és az egyezmény révén meg tudjuk az együttműködést erősíteni, és ki tudjuk terjeszteni a befolyásunkat az oktatás területére, az adminisztratív kapacitásépítésre és a kapacitásépítésre általában. Türkmenisztánban ez nagyon fontos, különösen mi számunkra, mint partnerek számára, illetve az emberi jogokról se feledkezzünk meg, az emberi jogi szervezetekről és szolgálatokról. Úgy gondolom, hogy ezek a projektek rendkívül fontosak mert végre az emberi jogi problémákat megvitathatják és tudnak megoldási javaslatokat tenni. Remélhetőleg a PCE az meg fogja erősíteni ezt a projektet és az ezzel kapcsolatos együttműködést. Az új alkotmánytervezetről is szólnék. A javaslat már megszületett, ahogy azt láthattuk. Ez az alkotmánytervezet komoly hasznot húzhatna abból, hogyha az Európa Tanács Velencei Bizottsága véleményezné, és azt a véleményt meghallgatnák. Én magam személyesen fogok egy módosítót benyújtani, hogy erre felhívjam a figyelmet. Már nagyon régóta halogatjuk a ratifikálást, hogyha tényleg elkötelezettek akarunk lenni és segíteni akarunk Türkmenisztánnak, a türkmén nép irányába elkötelezettek akarunk lenni, és javítani akarjuk az emberi jogi helyzetet ebben az országban, akkor ott kell lennünk, ha nem vagyunk ott. Ha csak feltételeket szabunk, aztán várunk a végtelenségig, hogy ezeket a kormány vagy teljesíti, vagy nem, az nem realista megközelítés. Az azt mutatja, hogy nem igazán akarunk segíteni a türkmén népnek. Ha segíteni akarunk nekik, akkor ott kell lennünk, jelen kell lennünk, azzal az eszközzel, amit a partnerség és együttműködési megállapodás jelent. Az állásfoglalás tervezetben azt is kértem, hogy legyen egy teljes jogú delegációnk, mert ezzel a képviseletünk szintjét tudnánk növelni, és kötelezettségvállalásaink Türkmenisztán felé, mint partner felé, ez is előnyhöz jutna azáltal, hogyha lenne egy rendes delegációnk. Köszönetet mondok a kollégáknak, az árnyék előadóknak, és nagy érdeklődéssel várom a további módosítási javaslatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy a hatodik, hetedik és nyolcadik napirendi pontot akkor most közös vitán vitassuk meg. Ezért először Burján úrnak szeretném átadni a szót, aki az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője. Tessék, uram! Köszönöm, elnök úr! Nagyon örülök neki, hogy lehetőségem van az Európai Parlament képviselőivel eszmét cserélnem, a partnerségi és együttműködési megállapodással, amelyet Türkmenisztánnak kívánunk kötni, és az ország más országgal kapcsolatos más témákról beszélünk. Jelentéstevő az, hogy nagyon részletesen elmondta már, a, felvázolta már a helyzetet, úgyhogy én tudok röviden beszélni. El tudok, be tudok számolni a Türkmenisztában tett látogatásaimról, ugyanis amióta kineveztek a közép-ázsiai különleges képviselőnek, azóta már háromszor jártam Türkmenisztánban, és intenzív, nyílt párbeszédet kívánok folytatni Türkmenisztánnal a mindegy két felett aggasztó témákban. A türkmén vezetőségnek igen erős kívánsága az, hogy az Európai Unióval erősítse az együttműködést, míg a korábbi türkmén vezetőség e felé nem volt annyira nyitott. Örülök neki, hogy a türkmén társadalom most lassan e, nyitottabbá válik, és Bedi Muhamedov e, elnök hozzáállása is pozitívabb. Amikor függetlenné vált az ország, nagyon bonyolult keverékét örökölte a régi és új problémáknak. A reformok és a változások folyamata még mindig igen lassú, az emberi jogok kérdése még nem kielégítő, az emberi jogok helyzete még nem kielégítő, de Bedi Muhammedov elnök egy sor olyan intézkedést hozott, amely amelyek az legmegsemmisítőbb döntéseket kezdik visszafordítani, amelyeket elődjetett meg. Most nemzetközi szinten is egyre inkább hangsúlyos szerepet kap Türkmenisztán, különösen Afganisztánnal kapcsolatos ügyekben. Az infrastruktúrális fejlesztésben, a villany, villamosáram vezeték és a vasúti hálózat építés, segítés, segít, építés terén, tehát segítség révén segíti Afganisztán újjáépítését. A Türkmenisztán és EU közötti kereskedelmi kapcsolatok viszonylag csekélyek, de Türkmenisztán szeretné most a kereskedelmét és a gazdaságát diversifikálni ahogy Manescu asszony is megemlítette, az Európai Uniónak itt lehetősége van arra, hogy aktívabb gazdasági kapcsolatokat építsen ki velük. Az Európai Unió az oktatási rendszer modernizálásában is segíthet a befektetések és a gazdasági kapcsolatok révén fellendítheti Türkmenisztán gazdaságát. Végül, de nem utolsó sorban, Türkmenisztán egy olyan ország, amely kiegyensúlyozó helyz, szerepet játszhat egy olyan helyzetben, ahol Oroszország és Kína befolyása is egyre növekszik a közép-ázsiai területeken. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne, hogyha az Európai Unió aktívabb szerepet játszana ebben az országban, támogatná a modernizációt, a változásokat, amelyek általánosan elfogadott értékeken és elveken alapulnak. Látogatásaim során az emberi jogok kérdésének igen sok időt és figyelmet szenteltem, és miniszterelnök helyettes, valamint külügyminiszter, külügyminiszterük Meredov úr viszonylag nyíltan meg tudta vitatni velem ezeket a kérdéseket. Nem értettünk egyet mindenben, de egyre növekszik a készségük annak elismerésére, hogy az országban vannak még nagyon komoly emberi és emberi jogi problémák, amelyeket kezelni kell. Úgy gondolom, hogy ez az első fontos lépés, hogy az ember elismeri, hogy a házatáján problémák vannak, és elfogadja partnerei segítségét ennek, ezeknek megoldásához. Tehát ők most már nem tagadják, hogy ezek a problémák léteznek, ez tükröződik az emberi jogi nemzeti ö, ö, cselekvési tervben is. Ö, ajánlást tartalmaz ez egy rendszeresen megismételt értékelésre is, és én támogatom azt is, hogy legyen egy rendszeres megfigyelő tevékenység. Azon kívül az Európa Tanács és a Velencei Bizottság közeműködését abban a reform folyamatban, amely nemrég kezdődött meg az országban. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen is növelhetjük a befolyásunkat, illetve az országgal folytatott együttműködésünket. Én sem szeretnék semmit rákényszeríteni az országra. Egyetértek a jelentéssel és az Európai, közé, Európai Unióban közép-ázsiai stratégiáról szóló jelentéssel abban, hogy um, óvatosan kell előrelépnünk, de úgy gondolom, hogy ezek az első lépések most már megtörténtek, és a partnerségi és együttműködési megállapodás egy rendszeresebb, aktívabb együttműködést tud majd nekünk biztosítani Türkmenisztánnal. Abban is egyetértek a jelentéstevő asszonyal, hogy nem jutalomként kell tekinteni ezt a megállapodást. Ez a további együttműködés alapjait veti csak meg, és, ki, és, és hangsúlyozza azokat az elveket és értékeket, amelyeken az együttműködésünk tovább kell, hogy folyjon, és ezért vannak megfelelő kitételek és rendelkezések is benne. Az párbeszéd minden témában intenzíven kell, hogy folyjon, az emberi jogok témájában ugyanúgy, mint az együttműködéssel foglalkozó parlamentáris bizottság témájában. Egyetlen egy közös bizottsági ülést szoktunk csak velük tartani évente, úgyhogy ezt, ezzel is lehetne javítani, így sokkal közelebb és <clears throat> sokkal szorosabban együtt tudnánk működni a civil szervezetekkel is remélik, hogy a találkozásaink gyakorisága megnövekedhet, a, és a türkmén civil szervezetek is remélik, hogy ezzel a megállapodással az ügyeket is jobban előre tudjuk mozdítani. Úgyhogy meg vagyok elégedve ezzel a jelentéssel, és nagyon szívesen fogadom kérdéseiket és megjegyzéseiket. Köszönjük szépen, Búrján úr! Most akkor elkezdjük az eszmecserét. Préda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm Manescu asszony jelentését a partnerségről és Türkmenisztánnal való együttműködésről. Úgy gondolom, hogy eljutott az ideje annak, hogy az Európai Unió Közép-Ázsiával erőteljesebb kapcsolatokat ápoljon. Egyetértünk ebben és a tanács következtetéseiben ö, és látható ez, de a jelentés is azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió közép-ázsiai stratégiája ö, markánsabb legyen, erről fogunk szavazni e héten. Burján úr ö, is elmondta, hogy Türkmenisztánban enyhén szólva az emberi jogok még fejleszthetők, szó sincs szólásszabadságról, ezek ezt gyakran alássák. A sajtószabadság gyakorlatilag nincs, a választások megszervezése elmarad a normáktól. Ahhoz, hogy erősíthessük az emberi jogokat ebben az országban, ugyanakkor a tétlenség nem gyógyír, ezért üdvözlöm, az Európai Unió delegációja által javasolt úti tervet, hogy először ismerjük meg jobban a helyi realitásokat, ugyanakkor a demokrácia, az emberi jogok ügyét folyamatosan képviseljük. Ennek jó eszköze lehet a Parlamenti Együttműködési Bizottság, illetve a CP által létrehozott, és ezáltal jobban jelen lehetünk az országban, egy felügyeleti mechanizmust is meg kell alkotni, parlamenti felügyelet alatt, és így Türkmenisztán fejlődését szorosabban tudjuk követni. Ez a 2.2-es cikkében az együttműködési partnerségi szerződésnek is szerepel, ez nagyon fontos, hogy oda bekerült. Köszönöm. Royal úr kap szót. Köszönöm. Howard urat halljuk. Elnök úr, köszönöm. És Burján úrjának is köszönöm, hogy eljött. Azért vannak kérdéseink a jelentés kapcsán, és ezeket meg kéne válaszolni. Először is tudatosan döntöttünk, hogy az együttműködési szerződést elhalasztjuk Türkmenisztánnal. Most ha azt mondjuk, hogy mégiscsak folytatjuk, akkor mit tudunk beírni a brigádnaplóba, hogy mit teljesített Türkmenisztán azóta is ahhoz képest, amik miatt akkor ezt elutasítottuk. És másodszorban az senki nem állítja, hogy nem kell valamit tennünk, foglalkozzunk el Türkmenisztánnal, de van egy megállapodás az EU és Türkmenisztán között, és ma is, és majd a szavazáskor is figyelembe kell vennünk, hogy mit érhetünk el a társulási szerződéssel, amit a jelenlegi szerződéssel nem értünk, nem érhetünk el. Mennyiben ad ez hozzá érdemben az előzőhöz? Amikor Manescu asszony hibákról beszél, hát akkor eh, nagyon ö, eh, csínyán fogalmaz, legyünk azért eh, óvatosak azzal, hogy ezt az országot és a régiót hát fejlődőnek nevezzük. Itt sajnos ez nem igazán mondható el. Itt most nyilvánosan is elmondom, amit privátban elmondtam az előadónak. És nyilván mindig jogosak a gyanúk. Ugye az energia együttműködés területén Türkmenisztánnal láttuk, hogy szemet hunytunk a emberi jogsértésekkel szemben, és ezt nem lehet tovább csinálni. Tehát megcsaljuk magunkat, nagyon sok politikai tartott van, sokakat nem engednek külföldre, az ENSZ nem engedik be az országba, az emberi jogi megfigyelő szervezeteket sem engedik be, hatalmas korrupció van, illetve a sajtóorgánumokat megfojtják politikai vagy pénzügyi eszközökkel. Tehát ezeket nem lehet most már a szőnyeg alá seperni, erről beszélni kell, ne hagyjuk magunkat elnémítani, ezek az emberi jogsértések súlyosak. Monaszkó asszonynak mondom, hogy a civil társadalom támogatásáról, ha beszélünk, akkor ezt érdemben akkor tudjuk leginkább tenni, hogyha, hogyha őket támogatjuk, és nem a kormányt, és akkor felelünk meg a saját elvárásainknak is. És ha ezt leírná, akkor támogatni tudnám. Ami a delegáció ügyét illeti, a néppárti barátaink szeretik a delegációkat szaporítani a világban, de hát azért ez a pénzügyi források kérdése is, és nehéz megmondani, hogy mit tudunk érdemben Türkmenisztánban csinálni. És ha megnyitunk egy ilyet, az mennyibe kerül, és vannak olyan országok a Földön, ahol sokkal komolyabb hatást lehet kifejteni ugyanilyen pénzzel, tehát szerintem erről érdemes újra beszélni, hogy van-e értelme egy türkmenisztáni EU delegációnak, vagy kimondani, hogy lesz delegáció, aztán mégsem adni rá pénzt, az meg megint csak álságos eljárás. Tehát szembe kell menni ezzel a problémával, és Burjan úrnak igaza van hogy miközben Közép-Ázsiával ápolni kell a kapcsolatokat, sok érdekünk fűződik ehhez, nem akarjuk ezt mi sem levenni a napirendről, csak hát legyenek azért feltételeink. Köszönöm szépen, Meseres úr. Meszerics. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Búrján úr, hogy itt van és megosztja velünk gondolatait, és Maneszko asszonynak is köszönöm szépen a jelentést. Rengeteg munkát fektetett bele. Mindazonáltal szeretnék hangsúlyozni pár dolgot, amit Howitt úr mondott az imént. Vannak olyan aggájaink, amelyek nem nagyon javít az a tény, hogy tudunk, am, a, ami nem javít az, amit tudunk, vagy amit a ön a prezentációjában elmondott. A türkmeniszteni vezetés mennyire akar jobban elköteleződni az EU felé. Az én aggájaim stratégiai jellegűek. Burján úr ön is azt mondja, hogy korlátozottan tud hatása lenni Türkmenisztánra nem vagyok teljesen meggyőződve róla, hogy növekedne ez a hatásunk a ratifikáció után. Tudom, hogy ez egy nyitott kérdést, és nem akarok előre ítélkezni, de két módon fejlődhetnek tovább a dolgok. Az egyezmény valóban keretet adhat az emberi jogi helyzet felmérésére, vagy párbeszédet kezdjünk a türkmén hatóságokkal ennek kapcsán. Mindazonáltal bármilyen hasonló keret vagy intézmény azt feltételezi, hogy mindkét fél aktívan részt vegyen benne, és az intézmény maga nem garantálja azt, hogy komolyan veszik majd a terepen. És vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy a türkmén kormány nem inkább azt akarja, hogy az egyezményt végre ratifikáljuk, ahelyett, hogy ez egy működőképes intézményi keret legyen. Nagyon-nagyon üdvözölném, hogyha ezt az agályomat el tudná oszlatni, de eddig azt látjuk, hogy nem túl vidám a helyzet, és még közép belül sem tekinthető élen járónak ez az állam az EU-s elköteleződés tekintetében. Maga a jelentés is kisé ellentmondó, vannak olyan bekezdések, amikor egy elismerjük a és ösztönző jelnek tekintjük a mérsékelt reformokat és fejlődéseket, de én a mérsékelt reformokat nem látom nagyon biztatónak. A 15. bekezdésben a némileg javult együttműködést a, a rabokkal való bánásmód tekintetében üdvözöljük, de igazából nem tudjuk, hogy hogy bánnak a rabokkal, nem ismerjük a státuszukat, nem ismerjük a, a, a hogy létüket, sőt a számukat sem tudjuk. Tehát vannak ilyen ellentmondások, amelyeket ha csak nem tudnak eloszlatni, nem vagyok benne biztos, hogy meg tudom jó szívvel szavazni azt az ajánlást, hogy ratifikáljuk ezt az egyezményt. Bár teljes mértékben egyetértek, mindannyian egyetértünk abban, hogy szükség van arra, hogy jobban elköte, elmélyítsük a kapcsolatainkat a térséggel, Türkmenisztánnal, csak nem biztos, hogy ez most a legoptimálisabb módja ennek. Köszönöm. Das war der Herr Kukán. Kukán úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a jelentéssel kapcsolatban én is nagyra értékelem Manesco asszony munkáját. Átfogó jelentésről van szó, ami az összes fontos kérdésre kitér, nem csak az emberi jogokra, de a kereskedemre, a jogállamiságra, a regionális biztonságra és együttműködésre is. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó alapja a további párbeszédnek, dacára annak, amit a vitában a kollégák már felvetettek. Szerintem végső soron tudunk majd nagy többséggel elfogadott ö, szövegtervezetet összehozni. Búrján nagykövet úr nagyra értékelem a régióban végzett munkáját. Egy EU-s hang Közép-Ázsiában egységesen kell, hogy felcsendüljön, és úgy gondolom, hogy a nagykövet úr nagyon jól tölti be a szerepét. Az szakbizottságunkban ez a vita nagyon időszerű, mert nem sokára szavazunk ezen a plenárison a közép-ázsiai stratégiáról frakcióm ebben szeretné megismételni azt, hogy Askabadban hozzunk létre egy kapcsolattartó hivatalt, és legyen teljes jogú küldöttségünk. Egyetértek azzal is, amit Meszerics úr mondott, de úgy gondolom, hogy ezt pragmatikusabban kéne, hogy megközelítse ezt a kérdést, mert nem gondolom azt, hogy a halogatás stratégiája az bármi valódi jót tenne az együttműködésünknek. Azt gondolom, hogy az egyezmény hatályba lépése Turkmenisztánnal segíteni fog abban, hogy kibontakoztassuk a kapcsolatainkat, és itt is nézzük objektívan a helyzetet. Nem álmodhatunk nagyokat, de akkor is azt gondolom, hogy jobb és kifinomult a párbeszédre ad majd lehetőséget ezzel az országgal. Két-három egyszerű kérdés Búrján úrhoz. Tudjuk, hogy a türkmenisztáni helyzet aggasztó, hogy ez az ország az egyik legzártabb rezsimje nem csak Közép-Ázsiának, hanem az egész világnak. De vannak olyan jelek, hogy önök szerint létezik civil társadalom. Ezt kérem fejtse ki. A régiós biztonsági helyzettel kapcsolatban. Türkmenisztán hogyan tudja megóvni és védeni határait? Tudna az EU-s projekttel kapcsolatban, amit Türkmenisztánban ö, lefolytattunk pár szót szólni? Végül még egy kérdésem lenne a régiós helyzet kapcsán, hogyan értékeli a jelenlegi regionális kooperáció helyzetét a közép-ázsiai térségben, látjuk-e, hogy van látható, esetleg növekedő éhség arra, hogy jobban összekapcsolódjanak ezek az államok, különösen a jelenlegi biztonsági helyzetben. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, Bettini úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó estét kívánok. Hálás vagyok Manescu kollégánk munkájáért, nagyon részletesen megígért, megírt a jelentés, de még egy nagy sor nyitott kérdés maradt. Például nem értem, hogy mi értéke van en, ezen megállapodás ratifikálásának politikai szempontból. Stratégiai szempontból nagyon fontos ez az ország, de ugyanakkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy muszlim országról van szó. Ez nagyon fontos jelentőséggel bír. és azt nem szeretnénk, hogyha az, extremist, az extremista mozgalmak megerősödnének és ha mi ezt valamilyen módon táplálnánk. Nagyon komoly emberi jogi hiányosságok vannak az országban, és úgy érzem, hogy nem nagyon látunk egyelőre olyan lépéseket, amelyek arra mutatnának, hogy ezek megszűnnének. Az emberi jogok helyzete még mindig rendkívül terhes. árnyék előadóként frakcióm nevében meg fogok próbálni olyan módosítókat kidolgozni, amelyek ezt az elemet erősítik. Többek között azért is, hogy ne alkalmazzunk kettős mércét sehol. Vannak olyan országok, amelyek a szemünkben valamiféle gazdasági fontossággal rendelkeznek, de nem feltétlenül erősek. De ehhez, e fölött hajlandók vagyunk szemet hunyni. Úgy tűnik, hogy azért ez nem egészen van így rendben a stratégiai fontosság sokszor arra késztet minket, hogy szemet hunyunk bizonyos hiányosságok felett. Az Európai Uniónak mindig is igazságos, kiegyensúlyozott partnerként kell fellépnie minden ország felé. Ezt tehát meg kell alaposan vitatnunk, és remélem, hogy a ratifikációt megfelelő módon elő tudjuk majd készíteni. Elnök úr, csak röviden Két megközelítést látunk itt, az egyik a demokráciára vonatkozik, a másik az Európai Unió stratégiai érdekeire. Legalább ismerjük el, hogy van két megközelítés, már ez is előrelépés, a demokrácia, az emberi jogok és a stratégiai együttműködés, a diplomácia kérdéseire különböző mértékben koncentrálunk. Az emberi jogi diplomácia az egy oldalon áll az Európai Unió stratégiai érdekei más, ez óriási munka lesz, hogy az ő érdekeik helyett a mi érdekeinkben tudjunk fellépni. Emlékeztetek arra, hogy nagyon gyakran kettős standardot alkalmazunk a politikánkban. Most ez a jelentés legalább elég őszinte ahhoz, hogy elmondja, kimondja, hogy ez a, az egyezmény a stratégiai érdekeinket képviseli, és egyébként előfutára lehet egy emberi jogi fejlődésnek. Ez a parlament átérzi azt, hogy mennyire időszerű ezzel a térséggel foglalkozni a külpolitika szempontjából. Amikor megnézzük, hogy a különböző fellépéseinknek mi a mérlege, akkor felteszem a kérdésemet kérdést, hogy mennyire hasznos a parlament, és mennyire hasznos a fő képviselő, és az egész ö, politikai fellépésünk ezen a területen. Azt gondolom, hogy nagyon sok mm, bizonytalanság van a politikánkban, inkoherencia, különösen a migrációs politika kapcsán Németország máshogy lép fel, gyakran, nem ebben az egy esetben, nagyon gyakran azt látjuk, hogy nincs valódika, valódi Európai Uniós stratégia, nincs valódi Európai Uniós politika. Nem a tagállamok stratégiai érdekeit látjuk egy oldalról, és az európai nép, népek közös stratégiai érdeke is meg kéne, hogy jelenjen. Sajnálatos módon meg kell állapítanom, hogy Türkmenisztán esetében lehet, hogy igaz, de egyébként más szektorokban is azt látjuk, hogy nem sikerül közös európai politikát definiálnunk. Akár az energia, akár a bevándorlás, akár a bővítés, akár más témák kerülnek arra. Ez a helyzet. És most két év után igazából azt is megkérdőjelezem, hogy van-e közös érdekünk, hogy legyen Európai Uniós közös külpolitika, és hogyha ezt megkérdőjelezem, akkor lassan meg kell kérdőjeleznem az Európai Uniós intézmények létjogosultságát is. Thank you. Thank you, Péter le kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány éve foglalkozom már ezzel a témával, illetve foglalkoztam ugyan hasonló témával. Most sok sikert kívánok Ramona Monescu-nak eh, ehhez a jelentéshez. Úgy gondolom, ebben a helyzetben azt a kérdést kell föltenni, hogy mi a jobb, nem azt, hogy mi az optimális. Úgy gondolom, hogy a jelentés tevő által javasoltak jobban hangzanak, jobb, jobb mint, mint az elhalasztás. Ugyanis ha azt tesszük, amit javasol, akkor befolyásolhatjuk a helyzetet ebben az országban. Ami az elveket illeti, többen is megemlítették az elveket, hát csak remélem, hogy nem leszünk kevésbé pragmatikusabbak, mint más helyzetben. Elnök, köszönöm. Tolvó Klár, úré a szó. Köszönöm szépen. Én a kül, külügyi szolgálat közép-ázsiai részlegének vezetője vagyok. Köszönöm szépen a szót. A jelentéstevő, illetve a különleges képviselő által mondottakat nem fogom megismételni, csupán néhány további gondolatot szeretnék elmondani, mégpedig olyan gondolatokat, amelyek a főképviselő asszony, Mogarini asszony által önöknek küldött levélhez kapcsolódnak. Ezt tavaly novemberben küldte el önöknek, és már elődjére hivatkozva is megfogadta, hogy a parlamentet megfelelőképpen tájékoztatni fogja arról, hogy milyen vonatkozásai vannak az egyezménynek az emberi jogok területén. Ezen kívül minden más olyan esetben, amikor ezt kívánatosnak találjuk mi vagy önök, vagy a közép-ázsiai delegáció, akkor nagyon szívesen informáljuk őket a türkmenisztáni emberi jogi helyzetről. Jelenleg is tartunk párbeszédeket, és tartunk információs találkozókat Türkmenisztánról, de ezen felül nagyon szívesen tárgyalunk a parlamenttel a Türkmenisztánnal kitárgyalandó következő emberi jogi stratégiáról is, ugyanis ezt elő fogjuk készíteni egy Ásgabadi tárgyaláson. És egyébként május 19-én, 20-án az önök parlamentjének képviselője is oda fognak érkezni Ásgabádba egy tárgyalásra, úgyhogy ezt így is el tudják mélyíteni. A stratégia a megfelelő módon úgy kell, kerül majd elkészítésre, hogyha, az önök, hogyha önök is részt vesznek majd benne, és a partnerség és együttműködési megállapodás tulajdonképpen nem a folyamat végét jelenti, hanem annak a kezdetét, annak a folyamatnak a kezdetét, amely eh, most elindulhat, monitorozni tudjuk az emberi jogi helyzetet, és el tudjuk érni, hogy nagyobb eh, demokrat, hogy demokratikus folyamat induljon el, és nagyobb nyitottság teremtődjön meg ebben az országban, és a demokratikus párbeszédet az önök segítségével tovább folytathassuk Türkmenisztánnal. Nem halljuk az elnököt. Köszönöm szépen a szót. Kedves kollégák! A közép delegáció, vegyes delegáció vezetője vagyok itt az Európai Parlamentben. Tavaly szeptemberben volt az első türkmén delegáció itt az Európai Parlamentben. Tehát a történelmileg első egyeztetés a türkmén parlamenttel tavaly szeptemberben történt. A, az emberi jogi téma volt az egyetlen napirendi pont, és viszonylag sok ö, türkmén képviselővel jól lehetett erről a témáról beszélni. A partnerségi eszközt akkor még nem ratifikáltuk. De Megkaptuk a türkmén fél meghívását egy most szeptemberi utazásra, tehát az együttműködés elkezdődött, sőt van egy kialakult gyakorlata is. Sok minden, amit elhangzott, igaz, hogy egyesek szerint ratifikálni kell ezt a megállapodást, mások szerint ez vitatható. További, van, aki azt mondja, hogy ebből lesz az ösztönző, van, aki azt mondja, hogy ha túl hamar megadjuk, akkor megszűnik az ösztönzés. Szerintem semmit tenni a legkönnyebb. Én támogatom a kolléga, kollégák jelentését, én a ratifikáció pártján állok, ugyanis így is már udvariatlanul sokat tétováztunk e téren. Ha valóban komolyan veszük, hogy Közép-Ázsiát komoly partnernek tekintjük, akkor valamit lépnünk kell. Nem lehet másokra várni, hogy valami majd történik. Ha mi vagyunk a legokosabbak, legerősebbek, akkor cselekedjünk, tegyünk valamit, érjünk el változásokat aktív fellépéssel mutassuk meg a pozitív példát, hogy hogyan kell demokráciát építeni, demokratikus elveket alkalmazni. Én gratulálok az előadónak a szöveghez, jónak tartom, a jelentés szerintem jól előkészített szöveg. Köszönöm. A helyzet az, hogy tény, hogy 2011-ben már feltételesen a parlament kimondta együttműködési szándékát a türkmén parlamenttel. Ez a jogi alapja a jelenlegi történéseknek, sőt 98-ban volt már egy együttműködési szerződés. Csak azt szeretnénk, hogy az emberi jogi párbeszéd úgy folyjon, hogy abban a parlament és a civil társadalom is részt vegyen. Ezt elérendő levelet írtunk szeptemberben, amit Klár úr és Mogherini asszony is megkaptak. Az előadó asszonytól kérdezem, hogy úgy ítélje meg, hogy ez a levél eredményes volt-e, illetve ennek a jelentésnek a május 22-23-i újra megvitatása a türkmenisztáni út után egy héttel talán alkalmat adhatna arra, hogy a külügyi szolgálat is addig bizonyítson, és az akkori döntésünket akkor befolyásolhatja az ott szerzett tapasztalat is. Ha a kollégák visszatértek, és a külügyi szolgálat is addig tájékoztatott minket a fejleményekről. És aztán javasolnám ezt az ügyet a plenáris elé vinni, és akkor Préda úr javaslata, hogy képviseletet nyissunk-e vagy sem, az már több alapra támaszkodhat, és akkor lesz ott emberünk. Kérem tehát az előadótól, hogy akkor ezekre a felvetésekre válaszoljon úgy, hogy az alapján dönteni tudjunk. Öné a szó. Neszki asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm valamennyi kollégának, aki elmondta a véleményét támogatólag és fenntartásokkal a türkmén helyzettel kapcsolatban. Meggyőződésem, hogy 16 évnyi passzivitás, elhalaszgatás után eljött az ideje annak, hogy aktívabbak legyünk. Emberi jogi területen nem történt semmi, ez tény, de egyben ok is. Most van egy nyitottabbnak tűnő partner, és ezt a halvány reménysugarat érdemes megragadni, pozitív jelként ezt fel kell karolni és ösztönözni az együttműködést, a reformok folytatását, és ezeket támogatni kell, segíteni kell elnök úr azt kérdezte, hogy a főképviselő asszony levele hatást érte el. Igen, azt követelte a levél, hogy legyen egy mechanizmus, amely felügyeli a fejleményeket, és amelyben az Európai Bizottság is részt vesz. Ez az új eszköz, ha megvan, akkor az együttműködés komoly alapja lehet. A delegáció alapítás előtt azonban emberi jogi párbeszédet kell folytatni, ennek ki van tűzve az időpontja, május 7-ére, és nyilván ennek a párbeszédnek az eredményét majd megvizsgáljuk, és ez alapján módosíthatjuk véleményünket arra vonatkozóan, hogy mi történt Türkmenisztánban. Mindannyiukat egyformán ö, foglalkoztat az emberi jogi helyzettel, de most ugye van egy politikai fogvatartó, tehát elengedettek listája, és talán ha ebben a pillanatban további nyomást gyakorlunk a türkmén hatóságokra, és egyben kezet is nyújtunk, akkor talán még gyorsabban felgyorsulhat a politikai foglyok szabadon engedése. Nyilván egyik napról a másikra nem fog tökéletes demokrácia épülni. De ha van egy kicsi akarat is ennek az irányában, akkor azt támogatnunk kell. Tehát a partnerségi eszköz szerintem fontos, és ez az eszköz a türkmén hatóságokat kötelezi is arra, hogy velünk fenntartsák a párbeszédet, hogy a partnerségi megalapodás kötelező elemeit betartsák, ezzel ugye valamire rászorítjuk a partnert, ugyanakkor a jelenlétünket is, és szakembereink jelenlétét is garantáljuk. A párbeszéd, a tárgyalások, legmagasabb szintű egyeztetések rendje is kialakítható, eddig ilyen nem volt, és ezt is meg kell fontolni, hogy nem lenne jó, ha lenne. Mindenkiben az a dilemma mozg, mozog, hogy melyik eszközzel tudunk többet elérni, jobban hatni. Én úgy érzem, hogy a partnerségi megalapodással iránymutatást adnánk, benchmarkokat jelölnénk meg, amelyek egyébként már az állásfoglalás tervezetben is megjelentek, és azokat erősítik, és amelyek az ország fejlődése szempontjából fontosak hogy ezt az ellásfoglalást egyébként a ratifikáció idején nyújtjuk be, ez sem véletlen. Ezzel leszögezzük az elvárásainkat, megerősítjük őket, ugyanakkor támogatásunkról biztosítjuk a türkmén hatóságokat a reformok véghezvitelében. Szerintem ez a konstruktív fellépés és az elhalasztás Türkmenisztán figyelembe nem vétele pedig csak rossz irányba terelni a dolgokat. So. Köszönöm szépen. Legközelebb meglátjuk, hogy hogyan hajad ez a helyzet. 23-án beszélünk legközelebb róla, április 18 dél a módosítók benyújtásának a határideje, remélem mindenki egyetért. Köszönöm, akkor most következik az Európai Határ és Parti Őrség kérdésköre. Austevicius úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt árnyék előadó kollégák, a jelentéstevő nevében, Javier Nárt nevében elnézést kérek, hogy ő nem tud itt lenni ezen az ülésen, és engedjék meg, hogy röviden bemutassam, hogy mi a véleménytervezetünk az európai parlamenti és tanácsi rendelt tervezetről az európai határ és partiosségről. A jelenlegi Frontex hatáskörének a kibővítéséről van szó, és egy fokozatos első lépés előre egy teljesen integrált, átlátható és EU által irányított határ- és partiőrségi ügynökség kialakítására, amit az Európai Unió finanszíroz az autonómiája érdekében. A tagállami hozzájárulások kulcsfontosságúak ebben a javaslatban, hogy biztosítani lehessen a legnagyobb hatékonyságot a külső határokon tapasztalható kihívásokkal való szembenézésben. Világos politikai kötelezettségvállalást vár gyakorlati szinten a tagállamoktól. További módosításokra van szüksége a rendelettervezetnek, hogy pontosítsuk, hogy mit jelent a tagállamok és az Európai Unió közötti megosztott felelősség az ügynökség tekintetében és a javaslat még mindig kicsit gyenge bizonyos területeken. Néhány módosító indítványal már sikerült valószínűleg ezzel javítani. A harmadik országokkal való jó együttműködés is szükséges azonban a hatékonyságunk szempontjából. A szakbizottságunk által javasolt módosítók közé tartozik például az Európai Parlament szerepének, felügyeleti szerepének a megerősítése és pontosítása, amivel szeretnénk javítani a rendelet összes aspektusát. Végül kollégám szeretne elnézést kérni azért, hogy nagyon rövidek a határidők az első olvasatbeli eljárásban, mert nagyon komoly külső nyomást jelent ránk nézve a folyamatos migrációs válság. De természetesen üdvözli az előadó azt, hogy a módosítók benyújtásának a határidejét módosítani kívánják, hol meghosszabbítani, és nagy érdeklődéssel várjuk a hozzájárulásukat és a kérdéseket. Köszönöm, mondja az elnök. Nyertünk egy kis időt. Azt hiszem, mert Bosznia miniszterelnökével fogunk találkozni, ha jól emlékszem rá, az AFED-ben, és lehetséges, hogy a módosítók benyújtásával kapcsolatos aggájaink megoldódnak. Április 14-e egyelőre a módosítók benyújtásának a határideje. És május 12-én lesz egy rendkívüli ülésünk. A Libében május 24-én szavaznak, ők az illetékes bizottság. Tehát így egy kicsit most javult a helyzetünk az előbbiekhez képest, mert lesz egy, extra, egy rendkívüli ülésünk, amikor tudunk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Május 12 tehát. Ki szeretne hozzászólni, Stetin úr? Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Az Európai Bizottság javaslatát támogatom, hogy állítsunk fel egy európai határőrséget. Ez a külső határok védelmét hatékonyabbá tenni. Fontos eszköz arra, hogy az állampolgárok külső határokba vetett bizalmát megerősítsük. A Frontex a jelenlegi állapotában nem képes hatékonyan reagálni a migrációs áramlások által keltett kihívásokra például arra a nyomásra, amit idén tapasztaltunk a külső határokon. Ezért gyorsan kell lépnünk, és egy új megoldást kell támogatnunk. Üdvözlöm, hogy rövidített eljárásban foglalkozzunk ezzel a javaslattal, és üdvözlöm a nagyon rövid határidőket a módosítók benyújtására is. Ami a többi szakbizottság illetékességét illeti, örülök, hogy az ügynökség és a harmadik országok közötti együttműködés lehetőségét és fontosságát megerősíti ez a szövegtervezet, az, hogy összekötő tisztviselőket tudjunk küldeni harmadik országokba, akiknek az Európai Uniós delegációk munkájába bele lehetne vonódni, hogy tapasztalatot tudjunk cserélni. Az Európai Uniós tagállamok segítségnyújtása a harmadik államoknak, a migránsok visszatérésének segítésére a lehető legszélesebb körül kell, hogy legyen. A tagállamoknak segíteniük kell a visszatérési műveletekben. Kedves kollégák, nagyon várom az együttműködést a jelentéstevővel, illetve az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Astrevicius úr még kellett volna mondja, hogy nagyon jól kell együttműködjenek az árnyék előadók, mivel nincsen és, jól, és, és mindenképpen tartani kell a május 12-i határidőt, mivel nem lesz több ülésünk a mostani és az következő között, hogy ne kövessünk el hibákat. Picula úré a szó. Köszönöm szépen, én is köszönöm szépen a jelentéstevő helyettesének az elmondottakat. Én úgy gondolom nagyon jól tükrözi a tanács, tanács problémáit a parlamentnek sokkal nagyobb felelősséget kell vállalni ebben az ügyben, közösen kell cselekednünk, hogyha közösen hogyha a közös felelősségvállalatról és a közös forrásokról beszélünk, akkor azt meg kell próbálni elkerülni, hogy a jelenlegi válság még egyszer felmerülhessen. Az ellenőrzés és a közös cselekvés a lényeg, a határok, a külső határok őrzése, különösen a tengeri határok őrzését kell nagyon nagy mértékben támogatni ugyanakkor a még nem megfelelően definiált részeket meg kell erősíteni. Például az új ügynökségnek nem minden felelősségi területe van egyelőre meghatározva, és az se egészen biztos, hogy mennyi alkalmazottja lesz, és hogy azok milyen milyen felhatalmazásokkal fognak jelentkezni, azon kívül az ügynökség struktúrája és kompetenciái sem világosak még. Aztán, hogy az emberi jogi sértések esetében milyen felelőssége van, azt se tudjuk. Végül pedig van egy dolog, amelyet még nem gondoltunk egészen végig, már pedig, pedig a tagállamok számára ez nagyon fontos, az a 12-es cikk harmadik bekezdésében például arról van szó, hogy lesz egy sebezhetőségi elemzés, és eh, ezzel kapcsolatban a Schengeni értékelési mechanizmust is fegyelembe veszik, és itt arról van szó, hogyha a Schengeni eh, határok fenyegetés alá kerülnek, akkor a bizottság hozhat különös rendelkezéseket. Én úgy gondolom, hogy ha integráltan igazgatjuk a külső határainkat, az rendben van, nem csak a Schengeni határokat kell azonban megvédeni, hanem az egész területet és vigyáznunk kell, hogy a, jelen, a, a, rendszer jelenlegi problémái ne maradjanak fent az új ügynökségben. Köszönöm szépen, Szakorava asszonyé a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Felesleges lenne újra megismételnem, hogy mennyire fontos ez a rendelet Köszönöm szépen, hogy ilyen jó megközelítést alkalmazott a jelentéstevő, és hogy mindig a rendelkezésünkre állt a további kérdésekre. Tudjuk, hogy mennyire fontos hatással lesz ez a rendelet. Tudják, hogy mi ellenezzük ezt, fenntartásokkal élünk, de mindent megteszek azért, hogy megpróbál, hogy, hogy valami közös nevezőre tudjunk jutni, és megfelelő javaslatokkal fogok élni. Különböző politikai megközelítéseken átnyúlóan most az a feladatunk, hogy megértsük azt, amit a nemzetközi megállapodásokban foglaltak, és hogy ez kell, hogy a minimális gerincét képezze a, a, a munkának, hiszen az Európai Unió és a Törökország közötti megállapodás gyakorlatilag nemzetközi jogszabályokat sért. Például a visszatérés kérdése nagyon fontos. A Törökországba visszaküldött erőszakkal visszaküldött menekültek kérdése egy ilyen el kell ismernünk azt, hogy ez az eljárás nem fogja megoldani a problémát, sőt, el fogja mérgesíteni a helyzetet idővel felelősek leszünk azért, hogy a jövőben hogy alakul ez a helyzet, és hogy hajtják végre az ezzel kapcsolatos feladatokat. Négy-öt kérdést szeretnék a módosítók középpontjába emelni. Először is az Európai Parlamentet minél aktívan be kell vonni, és ellenőrzés joggal kell ellátni az ügynökségei fölött. A különböző műveletek és intézkedések, amelyeket majd az ügynökség gyakorol. Semmiképpen nem szabad, hogy bármiféle nemzetközi egyezményt sértsenek. Aztán az ügynökség finanszírozása teljes mértékben arányos és átlátható kell, hogy legyen. A Horizont 2020-nak már is nagy, 20-ból már is nagy összegeket fog kapni, úgyhogy ez, ezt átláthatóvá kell tennünk. Aztán a nemzeti szuverenitás, illetve a tagállamok függősége kérdése is nagyon fontos. Nagyon aggódom amiatt, hogy itt ebben a rendeletben nincsen világos leírás arról, hogy a, hogy az Európai Unió határai milyen mértékben külső határok. Köszönöm szépen. Valeru asszonyé a szó. Köszönöm szépen. Ez egy olyan kérdés, aminek a kapcsán örülök annak, hogy most itt van néhány napunk még a módosítók benyújtásáig. Mert kicsit elkéstünk, de a téma bonyolult, és gondolkodni kell még rajta. Köszönöm az előadónak, amit elmondott, de az én bajom főleg a rendelet szövegével van, mert amikor az indokolást olvassuk, ez nem nem, nincs összhangban azzal, ami a cikkekben szerepel, például, hogy mi az egész gyakorlat dolog célja. Tehát a költségekről beszélve, nem sokkal drágább ez az új megközelítés, mint az előző, ugyanakkor sokkal több emberélet megmentése lehetséges akkor, hogyha a migrációt értelmesen kezeljük. Úgyhogy nem értem a szöveg és az indokolás közti kapcsolatot, és ezért módosítót fogok benyújtani, mert ha az ember életek megmentése a cél, akkor nem az emberek távoltartása a cél. És más hasonló ellentmondásokat is látok. Például az egyik helyen azt olvassuk, hogy annak az okát, hogy egy embert miért akarnak visszatoloncolni, nem lehet vitatni. Ugyanakkor az egyes országok joganyaga az emberi jogokat teljesen másképp definiálja az ide vonatkozó emberi jogokat legalábbis. Tehát eh, bizonyos emberi alapjogok garanciáját eh, nem lehet eh, nem leszögezni. És igaza van a kollégának, aki azt mondja, hogy jogállami módon kell eljárnunk, csak megint csak ezzel ellentmondásban van az, hogy a főigazgatónak nagyon erős mandátumot adna a szöveg, aki akár a tagállamok akarata ellenére is intézkedhet. Ez számomra problémás. Egy főigazgató minimum ö, egy testületen, egy tanácson keresztül agáljon, és ne hosszasan személyében tagállamokat érintő döntéseket. Tehát ezek nekünk nem tetszenek, és ezért módosítókat fogunk benyújtani. Többnyire az ember életek mentése valódi céljával a háttérben. Epidéziós úr, köszönöm szépen elnök úr a szót. Tény, hogy hirtelen ez a hatalmas kontrollálatlan migrációs hullám, amely eddig Görögországot elérte, amit Törökország még akár gerjesztett is, még továbbra is kezeletlen. Ez a szöveg még nem oldja meg a problémát. Ez olyan, mintha aspirint vennénk be egy olyan súros, súlyos fertőzésre, amely antibiotikumokat igényelne. az Európai Unió képtelen megvédeni a határait, egymás határait is képtelenek vagyunk megvédeni, és sajátunkat is, és ez még nem a megoldás. Ha egy tagállam, amelynek külső EU-s határa van, segítséget kér, akkor ezt a segítséget meg kell adni. Az Európai Unió szerepe legyen a kiegészítő, segítségnyújtó é, és nem a megmondó emberi, aki újabb, meg újabb teljesen tehetetlen ügynökségeket hoz létre, és továbbra is képtelen lesz a külső határok megvédésére. A Frontex ne akarja kivenni a felelősséget a tagállamok kezéből, meg a döntést, hanem segítsen a döntések megvalósításában, végrehajtásában. És persze el is kell riasztani, igen, a bevándorlók egy részét, de ezt nem fogja megoldani pusztán a parti őrség szabályozása. Az ügynökség nyilván csak szűk feladattal foglalkoztat, miközben a rendelet 18-as pontja a parti őrségek összefogását irányozza elő, de ez még önmagában egy megerősített partvédelem nem fogja ö, teljes körülön kiszűrni az illegális partra szállásokat, és elriasztó elemként sem működőképes. Eddig sem voltunk képesek az irreguláris menekülőket és számos útvonalukat és kiskapujukat mind bezárni. Az európai part Nemzeti Védelmi Ügynökség nem fogja megoldani a problémákat. Ezek eh, idealisztikus, eh, illuzórikus elképzelések. Ha a problémát elemezzük, értelmezzük, akkor ennél sokkal fogósabb és mélyebben átgondolt megoldásokra van szükség. Éppen ezért nekünk nagyon sok módosítónk van, és szeretnék ebben a témában fel is szólalni majd a jövőben. Mindenk. Köszönöm. Rastvicius úr. Mr. Chairman, I think... Elnök úr, nagyon hasznos volt ez az eszmecsere, amit hallottunk, és természetesen a jegyzeteimet, a elhangzott véleményeket Javier Nárt jelentéstevőnek tá- továbbítani fogom. Még három napunk van, az alatt több módosító fog érkezni valószínűleg, még hatásosabb eszmecserére lesz lehetőség, úgyhogy remélem, hogy el fogjuk érni a célunkat, és meg tudjuk alkotni az optimális szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ezzel még megkérdezem, hogy az egyebek alatt, egyebek napirendi pont alatt van valami mondani való, ha nem, akkor mindenkinek kellemes, szép estét kívánok, holnap találkozunk.